hogy a harmadik országok javára váljon az, és ide hozzátartozik az, hogy az állampolgárok érdekében előmozdítsuk a fenntartható fejlődést és egyebeket. Köszönöm szépen, Solc úr! Kedves kollégák, ezzel lezárom a közös vitát. Most és ma 11 óra 30-kor szavazunk ezekről. Als nächster Punkt a napirend következő pontja Florenc úr jelentése az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól. Első felszólalónk Florenc úr, mint jelentéstevő, négy percben parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves biztos úr. Először is szeretnék köszönetet mondani a bizottságnak és a segítő szellemeknek itt a házban, akik segítettek nekem a munkámban, hiszen nem volt ez egy egyszerű feladat. Kiváló volt az együttműködés a bizottsággal, és szeretnék még egyszer köszönetet mondani mindazon munkatársaknak, akik segítettek engem a jelentés elkészítésében. Az elektronikus hulladék esetében nem arról van szó, hogy túlzott környezetvédelmi normákat valósítsunk meg, hanem egyrészt nyilván környezetvédelemről is szó van, de másrészt Szó van arról is, hogy hogyan tudjuk biztosítani nyersanyag ellátásunkat Európában, hiszen mindannyian tudjuk, hogy a nyersanyag források belátható időn belül kiapadnak, elapadnak, és mit tudunk kezdeni a kiváló technológiáinkkal, hogyha nincsen nyersanyagunk. Éppen ezért gazdasági szempontból is szemlélnünk kell ezt a jelentést. Sajnálatosan azt kell megállapítanunk, hogy nagyon sok a gyenge pontunk. Európában nagyon különbözőképpen gyűjtjük a hulladékot, Északon 16 kilót gyűjtenek fejenként, ők a legjobb eredményt érték el, a legrosszabbak pedig egy kilót. 16 az egyhez, hölgyeim és uraim, nem szabad elhallgatni a jók eredményeit, de meg kell neveznünk a rosszakat is, akik nem teljesítenek jól, és ezt én meg szeretném tenni itt a házon belül. Végre egységes kritériumokat kell kidolgoznunk ebben az irányelvben. Ez eddig nincs, nem létezett, mindenki azt tesz, amit akar, mindenki úgy definiál, ahogyan akar, és éppen ez az oka annak, hogy azokat nem is lehet felelősségre vonni, akik túl keveset gyűjtenek, mivel saját normáiknak megfelelően cselekszenek. Ennek meg kell változnia itt a házban, az Európai Unióban, hiszen egy belső piacunk van. Úgy tűnik néha, hogy egyesek elfeledkeznek erről. Ezek az Európai Unió hatalmas előnyei, és ezekről nem szabad lemondanunk. Éppen ezért helyén való, hogy ezt a lyukacsos svájci sajtot vég, végezetül úgy alakítsuk át, hogy kevesebb legyen a lyuk rajta. A bizottság jó úton halad, sajnos az elmúlt években az ellenőrzéseknél mulasztott, és nagyon örültem volna, ha a bizottság itt többet tett volna, de ez a múlt. Reméljük, hogy a jövőben ez majd jobb lesz, hiszen nem is egyszerű feladat, hogyha a tagállamok és az én hazám sem éppen példaértékű, mind-mind a maguk útját járják. Azt hiszem helyes, hogy a gyűjtési célokat megfelelőben definiáljuk. Nagyon fontos, hogy az illegális exportot megszüntessük. Itt feláll az ember hátán a szőr. Vannak tanulmányok arról, hogy bizonyos országokban 120 konténert ellenőriztek, amelyben nagyon értékes elektronikus hulladékot szállítottak, ebből 300 60 volt illegális konténer, illegális hulladékot szállítottak, és ez azt eredményezi majd, hogy a gyermekeink felelősségre vonnak bennünket, hogy ezt nem állítjuk le, hiszen öm, rengeteg aranyat, platinát veszítünk így el, és ezt nem engedhetjük meg magunknak a jövőben. Ezért reméljük, hogy az állampolgárok is érzékenyebbé válnak a gazdasági kérdések iránt, ezért szeretnénk egy nagyra törőbb visszavételi rendszert. Szeretnénk, hogyha a kis készülékeket, amelyeket gyorsan kilóbnak az állampolgárok, ezeket költségmentesen vissza lehessen vinni az üzletekbe. Az egészen pici üzletek esetében lehet nyilván kivételt tenni, de alapvetően könnyebbé kell tenni azt, hogy az elektromos készülékeket visszavigyük az üzletekbe, és ne dobjuk ki a szemétbe, mert így meg tudjuk menteni a nyersanyagokat. Az illegális hulladék szállítást meg kell szüntetnünk, elnök asszony, hogyha ma egy lámpát gyárt, akkor ma Európában az összes 27 tagállamban öm, engedélyeztetni kell annak érdekében, hogy el lehessen adni azt. Ezt modernizálni kell, vonzóbbá kell tenni, és ezen az úton haladunk. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, Florenc úr. A bizottság nevében most Potocsnik biztos úr kapja meg a szót, parancsoljon. Good morning, Madam Chair. Jó reggelt kívánok, elnök asszony, tisztelt parlamenti képviselők, hölgyeim és uraim! Én is szeretnék először köszönetet mondani az Európai Parlamentnek, főként Florenc úrnak, a jelentés készítőjének, az ő csapatának, az árnyékjelentéstevőnek, az ENVI szakbizottságnak is a nagyon kemény munkájukért. Azt, hogy ez az érdeklődés, illetve az erőfeszítések, a jelentések, jelentések kapcsolatban tükröződnek a módosításokban is. Örülök annak, hogy számos módosítás teljes mértékben támogatja a bizottság javaslatait az elektronikus hulladékokat illetően. Vagyis szeretnénk mi is teljes mértékben ambiciózus célokat kitűzni, és ennek eredményét learatni minden egyes tagállamban. Szeretnénk erősíteni a végrehajtást, úgy, hogy egyértelműen meghatározzuk azt, hogy hogyan lehet leküzdeni a elektronikus hulladék illegális exportját. Szeretnék megerősíteni a nemzeti hatóságok közötti együttműködést, ami fontos az európai jelölet számára. Úgy vélem, hogy így sokkal inkább egy forrás hatékony társadalmá válhatunk. Így ezzel csökkentetjük függőségünket is a nyersanyagoktól. Engedjék meg, hogy néhány bevezető megjegyzést tegyek három specifikus témával kapcsolatban. Az első az a begyűjtési célkitűzés. Örülünk annak, hogy a parlament új ö, begyűjtési célt tűzött ki. Ez jó a környezetünk számára is, és hatékonyabbá teszi a gazdaságunkat is. Ez elérhető minden tagállam számára, és ez is nagyon fontos. A bizottság azt javasolja, hogy új módon határozzuk meg a célt, úgyhogy meghatározzuk a, e, ezt a e, célt, a begyűjtési célt, ezt megfelelő módszerrel ki lehet számolni. Ezt az Európai Bizottság hajlandó arra, hogy ezt a módszert a szabizottság által javasolt módon előterjessze. Össze kell kötni a két ide vonatkozó irányelvet, a bizottság számára ez elfogadható, hiszen a bizottság jóslának fő célkötözés ezen a területen az volt, hogy tisztázzuk, de ne változtassuk meg az irányelv hatáját. A fotovoltaikával kapcsolatban a határon belül van a fotovoltaikai mód. Ezt szerettük volna kizárni a irányelv hatájából. Tudjuk, hogy milyen nagy a hatása a napelemeknek, főként, hogyha ezek hulladékkel válnak, és a napelem gyártók egyelőre még nem teljesítik a megfelelő megállapodás kritériumait. A bizottság hamarosan értékeli ezt a helyzetet, és fel kell mérnünk azt, hogy milyen veszélyei vagy lehetőségei vannak a napelemek napelem hulladékoknak. Ezt az irányelvet az áttekintés folyamatán belül tekintettük át, és mi mindig hiszünk abban, hogy ha ez az átdolgozási folyamat lezárul, akkor a folyamat meghatározott szabályait figyelembe tarthatjuk. Természetesen megértjük az önök erőfeszítéseit is, és elfogadjuk a szemzettség által elfogadott módosítókat is. Szeretném meghallgatni most az önök véleményét, és szeretnék majd még végezetül egy pár szót szólni lezárásként. Köszönöm. Köszönöm szépen. Következnek a frakciós hozzászólók a néppártnát nevében. Szépen úr, másfél perc tessék. Köszönöm, elnök asszony. Először is szeretnék köszönetet mondani Karl-Heinz Florencnek. Kiváló, pragmatikus megközelítést alkalmazott, és nagyon kitartó volt. Még egyszer, illetve lenne egy kérdésem a biztos úrhoz. Az egyes tagállamok a saját képességei szerint gyűjtik be a hulladékot. Európa mottoja az, hogy egyesülve a sokféleségben, de kérdezem azt, hogy van-e lehetséges-e az, hogy egy tagállam, egyik tagállamban 16 kilót gyűjtenek be, más tagállamban pedig egy kilót. Ez nem furcsa interpretációja a sokféleségnek? Azt kérem, hogy ez a, e, a legyenek szigorúbbak a begyűjtéssel kapcsolatban a tagállamokkal szemben. Nem elfog, elfogadhatatlan az, hogy szép szabályokat fogalmazunk meg, és a tagállamok azt csinálnak, amit akarnak volt, ön adott egy interjút Nápolya kapcsolatban, az hulladékhelyzettel kapcsolatban legyenek szigorúbbak. Önök a szerződés védelmezői, a tagállamokat emlékeztessék a kötelezettségeikre gyorsan növekvő piacról van szó, Európa jövője attól függ, hogy ezzel az eh, hulladék problémával hogyan tudunk eh, szembenézni. Ehhez a tagállamok elkötelezettségére van szükség, és a végrehajtására. Hogyha önök túlságosan engedékenyek, akkor nem fogunk előrelépni. Azt is kérem, hogy eh, realisztikus célkitűzéseket fogalmazzanak meg, főleg ami a legkisebb vállalkozásokra és a fogyasztókra vonatkozik mindenkinek szerepet kell vállalnia az is világos, hogy azok, akik eh, szerepet vállalnak, eh, azok a tagállamok, akik a végrehajtásban a legnagyobb szerepet vállalják, azok a tagállamok, és őket erre folyamatosan emlékeztetni kell. Köszönöm szépen, Zéber úr, most pedig a szocialisták és demokraták nevében Van Bremt asszony, két és fél perc. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt biztos úr. Az energia tanács előtt akkor, amikor a parlament nagy hangsúlyt helyez az energiahatékonyságra, az erőforrás hatékonyságra, vannak ilyenfajta eh, irányelvek, amelyeket gyakorlatban is jól át kell helyezni, és ez a parlamentnek a célkitűzése, és a módosítóink is erre irányulnak. Már elhangzott az, hogy egyre több a hulladék, és nem csak a hulladékról van szó, hanem az elektronikus eh, berendezésekben is vannak olyan anyagok, amelyeket újra hasznosítani kell, és újra fel kell használni. Az első irányelv nem sikerült, hogy elérje a célját, hiszen csak nagyon kevés ilyen terméket használnak újra, és van, amikor nem is tudjuk, hogy hova, hol végzik ezek a berendezések. Tehát mindenképpen egyetemi célkitűzésre van szükség. És arra is ügyelni kell, hogy ezen termékek exportját a harmadik országokba ezeket csökkentsük, hiszen azon kell lennünk, hogy az alapanyagok nálunk maradjanak, és ezen kívül ökológiailag és etikailag is megfelelően kell eljárni, hogy ezek ne a harmadik országba, harmadik világországaiba kerüljenek. Egyértelmű célkitűzésekre, konkrét célkitűzésekre van szükség. A parlament ebben a tekintetben nagyon explicit volt. Köszönöm szépen a jelentéskészítőnek, Florenc úrnak ezt a kitűnő együttműködést is, és így koherens jelentést kaptunk, és a parlament úgy gondolom, hogy nagyon jól tud felépni majd a tárgyalás során szemben. És a szocialista frakció számára rendkívül fontos az, hogy az illegális exportot leküzdjük, és arról kell gondoskodni, hogy fellépjünk a kis berendezések esetében, és senki ne... A kis berendezésekkel nem igazán foglalkozunk még megfelelően, ellentétben például nagyobb berendezéssel, a hűtőkkel szemben. Említette a fotovoltaikát és az ilyen paneleket, tudja, hogy mi régóta küzdöttünk a frakciónk részéről az ellen, hogy ezt kivegyék a rendeletből. Várjuk az értékelést, amit említett, és ennek alapját kell képezni a tanácsa való tárgyalásnak. A kollégám kollégámat arra kérem, hogy tömegesen támogassák ma a szavazáskor ezt a szöveget. Grazie per il... Köszönöm szépen, most pedig az Álda nevében Panajotov úr képet. Госпожо председател, господин комисар, Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves eh, biztos úr, kedves kollégák! Európa több mint 130 milliárd eurót költ arra, hogy fémeket importáljon. Ezt talán csökkenteni lehetne az új irányelvvel kapcsolatban, irányelvnek köszönhetően, amely az elektromos és elektronikus hulladékokról szól. Ezt az én szakbizottságomban nagy többséggel fogadtuk el. Szeretnék gratulálni a jelentéstevőknek, jelentéstevőnknek, kiváló munkát végeztek. A kompromisszum, amelyről ma szavazunk, előrelépést jelent. Az elektromos és elektronikus hulladékok jobb kezelése felé. Az ambiciózusabb célkitűzéseknek köszönhetően, illetve a hulladékok begyűjtésére vonatkozó céloknak köszönhetően stratégiai problémát oldhatunk meg Európában hiszen az elektromos és elektronikus eszközök, készülékek platinát, aranyat, illetve más ritka fémeket tartalmaznak, ezeket ki lehetne vonni, és végre újra fel lehet használni. 2006-ban az Európai Uniós tagállamok 350 millió tonnányi fémet dobtak ki a szemétbe. Ezt újra lehetett volna használni. Ez a jelentés nagy előrelépés ebben az értelemben. Emellett a környezetvédelem szintjén is nagy előrelépés lenne. Azt kérem a kollégáktól ezért, hogy szavazzák meg a jelentést. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm, mondja az elnök. Most pedig a zöldek nevében Tremopulos kollega következik két Tisztelt elnök asszony, kedves kollégák! Ez az irányelv azzal foglalkozik, hogy mintegy 2,1 millió tonnával fog nőzni 2020-ra az elektronikus hulladék aránya, és ezzel az irányelvvel megakadályozhatjuk azt, hogy ezek a veszélyes anyagok szabadon mozogjanak, úgymond, mert eddig még nem volt megfelelő kezelés, és nem volt megfelelő begyűjtő pont. A 65% a célkütőzés, ezt szeretnénk külön begyűjteni, és ez kevesebb, mint amit felhasználnak, a többi részét ennek harmadik országokba exportálják. A begyűjtés 4 kg személyenként évenként, ez nem igazán tükrözi minden tagállam helyzetét. Ez eléggé alacsony ö, célkötőzés egyeseknek, másoknak túl magas. A dokumentációs eljárás bizonyos országok esetében nincs végrehajtva. Amit javaslunk az az, hogy ezzel minden hulladékot fedjünk le, ne legyenek kivételek, és 85%-os bejutási arányt szeretnénk, harmadik szempontból pedig csak 5%-ot hasznosítanak újra az összes elektronikus hulladékból, és szeretnék azt biztosítani, hogy a háztartási elektronikus hulladékot is begyűjtsék, és hogy a kiskereskedők vegyék vissza azokat az árukat, amelyeket korábban eladták, akkor ha új anyag kerül a piacra. Ezen kívül szeretnénk egy jó nyomon követést a szállítást illetően, szeretnénk elősíteni, elősegíteni az anyagok újrahasznosítását. Köszönöm. Az ECR frakció nevében Görling asszony, egy percre. Köszönöm szépen. Én is szeretnék köszönetet mondani az árnyék jelentéstevőknek és a jelentéstevőnek a munkájukért. Az irányelv célja világos. Az én frakcióm szívesen támogatja elvben ezeket. Nagyon gyorsan növekszik a hulladék mennyisége az Európai Unióban, és ezzel ezt kezelni kell. Persze sok részletet kell még szabályozni. Először is említeném a költségeket. A vég, az újrafelhasználás nem olcsó és nem ingyenes. Ugye azt az elvet alkalmazzuk, hogy az, az előállító fizet, ezt azonban át mm, ruházzák, gyakran áthárítják az, a fogyasztóra, főleg a pénzügyi szigorítások idején. Aztán említeném a tagállamok által elfogadott célkitűzéseket legyenek ambiciózus célkitűzések, eh, de ezek a célkitűzések ezek maradjanak meg célkitűzések szintjén olyan szinten, hogy az, a célkitűzések elérésének a módját ne szabályozzuk. Azt gondolom, hogy az ambíciózus célkitűzések biztosítani fogják, hogy a kis elektronikus készülékek begyűjtése is növekszik a jövőben. Ezt kívánom támogatni. Köszönöm szépen. Most pedig a GUA nevében Wilsz képviselő következik másfél percre. Köszönöm szépen. A régi készülékekből származó hulladék drámaian növekszik, több millió tonnányi elektromos hulladék gyűlik össze az Európai Unióban évente, és reális veszélyt jelent az emberre és a környezetére. Nagyon örülök, hogy Florenc úr jelentése felismeri ezt a problémát, és frakciókon átívelően a Környezetvédelmi Szakbizottságban sikerült egyességet elérni. Nagyon fontosak a szigorúbb export szabályozások, ami az elektromos hulladékot illeti. Remélem, hogy önök, kedves kollégák, támogatják ezt a szabályozást, és ezáltal mindenek előtt hozzájárulnak az érintett országban élők védelméhez. Továbbra sem értek azonban egyet azzal, hogy a napenergia előállításhoz használt modulokat ne vegyük be a szabályozásba, hiszen ezek veszélyes kadmiumot tartalmaznak. Ezen túlmenően gyakran az emberek maguk installálják, illetve helyezik működésen kívül ezeket. Emellett nagy veszélyt jelentenek a nanoanyagok is, hiszen gyakran arra utaló jeleket látunk, hogy ezek veszélyesek az ember egészségére. Ezért arra kérem a bizottságot, hogy ellenőrizzék ezeket a nano anyagokat, annak érdekében, hogy ezek ne kerülhessenek piacra, hogyha veszélyesek. Ezért a zöldekkel két módosítót nyújtottunk be. Ez a 101-es, 102-es módosító. Kérjük az önök támogatását ezekhez. Köszönöm. Grazie per il gruppo Europa. Köszönöm szépen. A Szabadság és Demokrácia Európája nevében Rossi úr kap szót egy percre. Köszönöm szépen, elnök asszony! Az a jelentés tervezet, amelyet megvizsgálunk itt most, kritikus pontokat tartalmaz, amelyeket csak akkor fogadhatunk el, hogyha világos célokat fogalmazunk meg. Egyrészt az üzletek számára kell világos célokat megfogalmazni, hiszen nekik kell megítélniük azt, hogy az adott hulladék újrahasznosítható-e. Az 51-es cél, ami a gyűjtőhelyeket illeti már nem realisztikus, de most ezt még 58-ra szeretnék egyesek növelni. Ez a tagállamok tagállamok felelőssége. 58%-os célkitűzések kényszeríthetjük tehát a tagállamokat, de hogyha például az illető elajándékozta az adott készüléket, hogyan lehet akkor elérni azt, hogy újrahasznosítsák az adott készüléket? Jelenleg az újrahasznosított készülékek százaléka 5 százalék. Jelenleg azt láthatjuk, hogy az állampolgárok biztonsága a gazdasági érdekek mögött van. Hogyha a bizottság javaslatát elfogadnák és a módosítókat nem, akkor ellene szavaznánk. Köszönöm szépen, most a többiek kapják meg a szót. Szonik úr kezdi, egy másfél percet kap. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az Európai Unióban nagyon gyorsan az elektrom, nő az elektromos hulladékoknak a e, mennyisége. Ez veszélyes az egészségre, az emberi egészségre és a környezetre, másrészt pedig a e, források kezelését is felveti. Az elektrohulladékok e, kapcsolatos irányelvet át kell tekinteni, realisztikus célkitűzéseket kell meghasz, meghatározni a tagállamok részére. Ugye a, vannak olyan készülékek, mint például a komputerek, illetve a hűtőgépek, amelyeket ritkábban cserélnek le, és sokkal hosszabb az életciklusa ezeknek a készülékeknek. A jelentéstevő ezt a problémát olyan rendelkezésekkel akarja megoldani, amelyek nem igazán pozitívak az új tagállamok számára. Az egyes országok közötti, piacok közötti különbségeket és a mentalitásbeli különbségeket is figyelembe kell venni. Az új tagállamokban más a helyzet. A rendelkezés az a begyűjtés hatékony ellenőrzésére kellene, hogy nagyobb hangsúlyt fejes, eh, eh, helyezzen. Nagyon sok tagállamban szabálytalanság van, nagyon nagy a, a hulladék begyűjtési eh, bürokrácia, papírmunka, az is előfordul, hogy az emberek számlákat, dokumentumokat hamisítanak, és ezzel úgy tűnik, mintha több készüléket gyűjtöttek volna be, mint valóban. A felülvizsgálat tehát nem elegendő, fekete piac működik, amely, amelyen újra felhasználják a termékeket, nem pedig a megfelelő szabályszerű rendszeren belül történik meg a begyűjtés és az újrafelhasználás. Köszönöm szépen, van képviselő következik egy percre. Köszönöm szépen! Hogy, ahol én élek, ott, hogyha be akarom gyűjteni, a e, készülékeket, akkor ezeket a begyűjtő e, pontra kell elvinnem, négy vagy öt ilyen van e, városomban aztán az üveget vagy más háztartási hulladékot szeretném újra felhasználni, akkor a közelben lévő kukákba kell ezt, külön gyűjtő kukákba kell ezt dobnom, aztán az elemeket is máshol kell begyűjteni. Egyszerűbbé kell tenni egyszerűen a polgárok számára az elektronikus készülékek újrafelhasználás, hogy az ezektől való megszabadulást, főleg a kis készülékekre gondolok. Egyszerűsíteni szerettük volna a rendszert. Persze az emberek amikor új hűtőszekrényt vesznek, akkor meg akarnak szabadulni a régitől, ezt is egyszerűsíteni kell. Új célkitűzéseket kell meghatározni, és Ezeknek köszönhetően az újrahasznosított hasznosítandó készülékekből az értékes elemeket ki kell venni, ki kell vonni. Az elektromos és elektronikus hulladékok nem a száz százalékát gyűjtik újra, nem ez a szabály, sajnos ez inkább a kivétel, ezt kellene megfordítani. Karl Heitz beszélt a nyersanyagok hiányáról, ezt a problémát sem fogjuk tudni soha megoldani, ha csak nem működőképes ez az irányelv. Köszönöm. Köszönöm szépen, megadom a szót Davis képviselőnek másfél percre. A recast directive, but... Egy átdolgozás irányelv, de sokan közülünk részt vettünk az eredeti irányelv kidolgozásában is. Jó, most így egy kicsit bezárhatjuk a, az egérutakat, és rászolgál a figyelmünkre. Biztosítani kell azt, hogy megfelelően újrahasznosítjuk a hulladékat, és így elzárjuk azt az utat, hogy a harmadik világországokba kerüljenek ezek a hulladékok. Sokan azt mondják, hogy ne támogassuk ezt a módosítót, vagy azt a nem módosítót, amelyek megpróbálják bezárni ezt a kis egérutat. Tehát akkor álljanak elő a saját javaslataikkal, és úgy, hogy ez ne meg. Úgy gondolom, hogy itt egy be nem fejezett ügyről van szó. Van egy olyan üzleti modellje a cégeknek, hogy eladják viszonylag olcsón a termékeiket, és így állandóan arra veszik őket, hogy újra és újat vásároljanak. És tíz évvel ezelőtt rájöttünk arra, hogy a printereket gyártók megkerülik azt az előírást, hogy újra kell hasznosítani ezeket a patronokat, úgyhogy újra töltik ezeket. Tehát mindenképpen arra kell törekedni, hogy ne lehessen olyan terméket a piacra helyezni, amelyet nem lehet urasznosítani, viszont a, a, a printer gyártók ezt megkerülték, ezt az előírást, és most már az a helyzet, hogy bizonyos országokban másképp tekintenek a tintapatronok, mint más országokban. Úgy gondolom, hogy mindenképpen arra kell ö, törekednünk, hogy a megfelelő újrahasznosítás megvalósul. Grazie, la parola all'onorevole. Köszönöm szépen, Vlasák úr következik egy percre. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, nincs afelől kétség, hogy ez az irányelv jó irányba halad, mert szeretnék igazi változást elérni abban, hogy mennyi, mekkora mennyiséget gyűjtünk be, és ehhez az kell, hogy harmonizáljuk a lépéseinket, hogy és ezen kívül csökkenteni kell a bürokráciát is. A bürokrácia miatt szerintem nem kellene célkötőzést meghatározni a tagállamok számára, szerintem azt kell követnünk, hogyha valami jól működik, akkor nem kell semmit sem megváltoztatni. A hatállyal kapcsolatban én egy korlátozott hatályt szeretnék ezen irányelvet illetően, mert különben akkor már rátérünk arra is, hogy a nem újrahasznosítható vagy a hosszú élettartamú berendezéseket is bevonjuk ennek a hatájába, és ez veszélybe sodorja a célkütőzéseinket. Amikor meghatároztuk a céljainkat, akkor nem csak, hogy ambiciózusak voltunk, hanem realisták is és nem szabad plusz terheket létrehozni a közösségek számára. per Köszönöm szépen, Nuttall képviselői a szó, egy percre. Mobiltelefon, eh, akkumulátor, Playstation, eh, hűtőszekrény, mélyhűtő, eh, vasaló óra, ébresztő óra, DVD lejátszó, porszívó, gyerekjáték, videójáték, orvosi eszközök, távirányítók, számológépek, szárítók, mosógép. Néhány eszközt soroltam csak föl, mert sokkal több van ezek közül, amelyeknek az ára növekedni fog ennek az irányelvnek köszönhetően. Az Európai Unió egy olyan irányelvet dolgozott ki, amikor, ami, amely az árakat az egekbe fogja ö, szöktetni, akkor, amikor éppen krízisben vagyunk. Én nem tudom, hogy a többiek is együtt éreznek-e a keményen dolgozó adófizetőkkel, akkor, amikor ilyen irányelvek alá teszik a szignójukat. Luka. Mr. Nuttall. Nuttall eh, úrtól szeretném kérdezni. Eh, megmagyarázná nekünk, hogy hogyan fogja eh, megnövelni az árakat a begyűjtés, hogyha a, nem az előállító fizeti ezt meg, akkor ki fogja ezt megfizetni? Miért ellenzi annyira ezt? Ez csak azt mutatja, hogy az önkormányzatok, illetve az adófizetők pénztárcája ellen beszél. Ő azt mondja, hogy ne az gyártó fizesse ezt meg. Én is, nagyon, én is nagyon szeretek önnel vitatkozni, és szeretném minden hozzászólásom után, ha ön kérdezne tőlem valamit. Ön, ön is nagyon jól tudja, hogy ki fogja a végén megfizetni eh, ezt eh, a költséget. A végén az adófizető fogja megfizetni. Most éppen recesszióban vagyunk, válságban vagyunk. Az 1930-as évek, közül, évek óta a legnagyobb válságban és én a keményen dolgozó adófizetők érdekeit képviselem. A valódi szempont az az, hogy ezt nemzeti szinten kell megoldani, poli- olyan politikusoknak kell ezt megoldani, akik elszámoltathatóak az adófizetők eszembe, nem pedig a bizottság, az Európai Bizottság feladata ez, amely senki felé sem elszámoltatható. Ez itt a kulcsfontosságú kérdés. Azt hiszem, hogy Florence úr szeretne még hozzászólni, tessék. Igen, azt a nevén, nevén szeretném eh, nevezni a kollégát, de sajnos ezt nem tudom megtenni, mert soha nem volt ott az elektronikus eh, eh, hulladékokról szóló viták során, le lehet, hogy csak új frizurája van, és nem tudom, meg, nem ismertem meg. Nos, hogyha 5-6 év múlva a polgáron fizetők megállapítják, hogy nincs már nyersanyag, és valahol a vízben, a talajvízben, vagy pedig a szemétben lehet csak ezeket megtalálni, akkor arra mit mondanak? a, semmi nem szerepel az irányelvben az, az a kapcsolatban, hogy a fogyasztó fizet, az adófizető fizet, a termelő fizet, az előállító fizet, ezt megerősítettük, ezt az álláspontot, e, erre várom a kérdését. De hát a végén kifizeti meg a költséget. Nem, ez az irányelv ezt nem mondja ki, az irányelv ez ne, erre nem unat, vonatkozik, az irányelven keresztül nem mondjuk meg az embereknek, hogy ők többet fognak fizetni. Nálunk például az emberek naponta 50 milliót fizetnek azért, hogy mi ennek a klubnak a tagjai lehessünk. Tagállami szinten kell ezeket a döntéseket meghozni politikusoknak, akik elszámoltathatók a választókkal szemben. Az én választóim, a nagy-britanniai eh, választók nem tudják megfosztani a posztjuktól az európai biztosokat, és ez nem demokratikus, ez helytelen. Köszönöm szépen. Szuli képviselő következik másfél percre. Köszönöm szépen, eh, biztos eh, úr, a kollégáim tettek fel egy nagyon fontos kérdést. Ez Európai Unió egy közös politikát szeretne elfogadni a ritka nyersanyagokkal kapcsolatban. Nem szabad ignorálnunk azt a potenciált, amely a szemét intelligens kezelésében rejlik. Erősítsük a begyűjtést, javítsuk ezt, és állítsuk meg az exportot, az illegális exportot, növeljük a begyűjtési célokat, ez is nagyon fontos. Ne felejtsük el az elsődleges szereplőt, a fogyasztót. A fogyasztótól függ ennek a sikere vagy a bukása. A fogyasztók figyelmét kell felhívni erre a kérdésre. Hogyha valódi hatékony irányelvet akarunk, akkor itt ebben rejlik a kulcs. Az öko kontribúció Franciaországban nagyon fontos szerepet játszott ebben. Ebben az egyszer rendszerben, a begyűjtési és újrafelhasználási rendszerben figyelmeztetni kell a polgárt arra, hogy mennyi hulladékot termel. A, a fogyasztó szereplő kell, hogy legyen, nem pedig csak figyelője, nézője, publikuma a környezetvédelmi politika megvalósításának. Köszönöm, Kárdéni képviselő, másfél perc. Eh, nagyon egyetértek azzal, amit mondtak eddig, ez egy nagyon fontos irányelv, alapvető fontosság, és természetesen támogatni fogjuk. Meggyőződésem azonban az is, hogy néhány dolgot még mélyebben meg kell vizsgálnunk, és remélem, hogy ez még lehetséges lesz a második olvasatban. Elvárom például, hogy a bizottság készítsen hatástanulmányt ami a még nyílt alkalmazási területet illeti. Úgy tűnik, hogy ezzel jobban védjük a környezetet, de konkrét dolgokban még szabályozásra van szükség. Egy zárt hatály az irányelv esetében nagyobb biztonságot, bizonyosságot adna, és javítaná a megvalósíthatóságot. Itt hiányzik tehát még a hatástanulmány. De más kérdések is nyitottak még. Például kérdés, hogy hogyan osztjuk el megfelelően a gyártóra és a fogyasztóra a járulékes terheket. Nagyon fontos, hogy administratív terheket se generáljunk az új irányelvvel. Nagyon fontos, hogy az új eszközöket úgy hozzuk létre, hogy a különböző rendszereket is figyelembe vegyük a tagállamokban. Nem csak jó és rossz tagállamok vannak, hanem itt is közelebbről meg kell vizsgálnunk a különböző rendszereket, amelyek érvényben vannak a tagállamokban. Ezeket megfelelően ki kell értékelni annak érdekében, hogy ne álljon elő az a helyzet, hogy egyes tagállamok előnyt kapnak ezáltal, mások pedig hátrányba kerülnek. Ezt még tisztázni kell. Köszönöm szépen. Köszönöm a szót most. Pietikainen asszony kapja meg egy percre. Köszönöm szépen. Az Európai Bizottság programot tárt elénk, illetve egy programot irányoztak elő a nyers anyagok felhasználására is, hiszen egyre korlátozottabbak az erőforrások, és az árak is emelkednek. Tudjuk, hogy eh, az elektronikus hulladékot, ami a mobiltelefonokból származik, azok nagy része illegális eh, zerekatokban végzi, vagy a harmadik országokban. Úgy vélem, hogy ez egy jó lépés már a helyes irányba, hogy eh, be tudjuk gyűjteni, illetve hogy újrahasznosíthassuk az elektronikus hulladékot. Sokkal hatékonyabb rendszerekre van szükség, vissza kell helyezni a terhet a, a term, az előállítókra. Úgy vélem, hogy jobb jelentésre is szükség van, tudnunk kell azt, hogy a tagállamok mennyire jól hajtják végre az irányelveket és annak célkitűzéseit. Sokkal jobb szelekcióra, szelektálásra van szükség, sokkal ambiciózusabb célkötőzések kellenek. Úgy vélem, hogy az irányelv nagyon jó kezdetet jelent már, és biztosítani kell azt, hogy a, az előállítók is reagáljanak. Köszönöm szépen! Most pedig Ayuso asszony kapja meg a szót egy percre. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony! Ambiciózusnak kell lennünk a céljainkban, és fel kell ismernünk azt, hogy a jelentés készítőnek a javaslatait nem igazán lehet jól alkalmazni, hiszen olyan különbözőek a tagállamok. De mindenképpen támogatni fogom az első olvasatban őt. Amit nem tudunk viszont támogatni, az az, hogy az újrahasznosítás, illetve a hulladék kezelésének költségeit külön kezeljük. Tehát ez ellen fogunk szavazni, ez az 52-es módosító, ami tehát ez, ezzel nem fogjuk, ezt nem fogjuk megszavazni. Úgy gondolom, hogy a fogyasztóknak jók van ahhoz, hogy tudják, hogy mennyibe kerül a hulladék kezelésének költsége, és ezen kívül az is sokat segítene, hogy nem lenne az átláthatóság az eladási láncban. Catch the eye, da. Köszönöm szépen, és most akkor a Catch the Eye következik, és Mészáros úr következik. Köszönöm elnök asszony elnézést a hezitálásért. Köszönöm Florenc úrnak a kiváló szakmai munkát

A társadalom, amelyben élünk, olyan, hogy nagyon sok a hulladék, és most erről a hulladékról beszélünk. Meg kell nézni az aranybányákat, ezüstbányákat, amelyek még mindig működnek, de nem a költségekről beszélünk, hanem csak a profitról csökkentenünk kell a nyersanyag importot és az ettől való függőséget. Nem tudunk a környezetben be mérget és nehéz fémeket kibocsátani. Itt meg kell nézni a, kics, a költségtényezőket is. Ez a háttér. Beszélünk a kivételekről, kadmiumról, és a verseny rombolásáról is beszélünk. Ha erről van szó, akkor meg kell nézni, hogy hogyan lehet új termékeket bevezetni a piacra, és azt is meg kell vizsgálni, hogy a nano hulladékokkal kapcsolatosan szigorúbb szabályokat vezessünk be. A tagállamoknak, a bizottságnak az exporttal kapcsolatos szabályokat szigorítani kell, nem szabad a hulladék exportot folytatni a szegény országba. Köszönöm, Rubix úré a szó. paldies priekšsēdētāji. Es esmu to cilvēku starpā, kas. Én azok között, a személyek között vagyok, akik minden esetre ezen jelentés elfogadását támogatják. És támogatom a szelektív hulladékgyűjtést is az egyes szakaszokban. Ma Lettországban 25%-a az elektronikus és elektronikus készülékeknek kerül csak begyűjtésre, és ez túl kevés. Támogatom ezeket az ambiciózus célokat, amelyek kidolgozásán jó magam is dolgoztam ebben a dokumentumban, ugyanakkor aggódom is, mert az EU államok között nagy különbség alakul majd ki, éppen ezért felhívom az Európai Bizottságot, valamint a tagállamokat arra, hogy rendkívül figyelmesen ellenőrizzék, hogyan hajtják végre ezt a jogszabályt. Természetesen Lettországban a 2016-ig tartó határidő 50 százalékos elérésére van lehetőség. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Ďakujem. Páska úr. Dajúca, vážený pán komisár. Tisztelt biztos úr. Ennek az irányelvnek a módosítása nagyon sok vétát váltott ki az Európai Parlament különböző szakbizottságaiban, és számos módosító indítvány kinyújt benyújtásra. A jelenlegi kompromisszumos verzió rendkívül jó előrelépés az elektromos hulladékok területén. A módosító indítványok közül a 47-es cikkely új verziójára vonatkozó módosító indítványt tartom jónak. A gyűjtőrendszereket támogatja ez eh, a cikkely, és nem egy szankciós rendszer bevezetését, amennyiben a célokat nem sikerül megvalósítani. Ez különösen azokban az országokban nagyon fontos, ahol nincsen megfelelő infrastruktúra a hulladék begyűjtéséhez. A 93-as eh, cikkei módosítását is támogatom. Nagyon sok eh, kereskedő, illetve magánszemély nem tesz eleget a feltételeknek. Az új szöveg eh, ezeket a problémákat próbálja meg megoldani. Köszönöm. Köszönöm. Most pedig Poltolcsnik biztos úr kap szót, tessék. Thank you, Madam Chair. Köszönöm, elnök asszony. A tisztelt parlamenti képviselők közül nagyon sokan említették a megvalósítást, ami valóban gond nem csak ezen a területen, hanem a környezetvédelem minden területén. Hogy pontos legyek, tudom, hogy milyen kötelezettségei vannak a szerződésből adódóan, és mindenképpen ennek végrehajtására készen áll. Ami pedig a végrehajtással kapcsolatos közleményt illeti, ezt az év vége felé ki fogjuk adni, azért, hogy a végrehajtással holisztikusabban foglalkozzunk az egész igazgatósággal, ezt már megtárgyaltuk, és ezt a kérdést a jövőben is fel kell vetni, belevet, belevéve azt a javaslatot is, amelyről ma van szó. Az átdolgozási javaslat mindenképpen meg fogja könnyíteni a végrehajtást. A másik pedig a célok kérdése. Alapvető, hogy nagyra törő céljaink legyenek, mert önök közül nagyon sokan említették, hogy ez a leggyorsabban növekvő áram, és azt is említették, hogy most az elektromos és elektronikus berendezések világában élünk, és ezt figyelembe kell venni, amikor a célokról döntünk. Harmadik kérdés, a költségek. Természetesen, amikor javaslatokat teszünk, bármilyen javaslatot, figyelembe kell venni a költségterhet is, és azt minél egyszerűbben kell felvetni, de világosan szeretnék beszélni. A társadalom valós költségei, a gazdaság valós költségei akkor merülnének föl, hogyha nem foglalkoznánk ezzel a kérdéssel, vagyis erre hosszú távon nem is tudnánk válaszolni. Két héttel ezelőtt hoztuk az úgynevezett hulladék jelentést nyilvánosságra, és az UMIKO az egyik magas fejlettségű technológiát alkalmazó cég, amely elektromos és elektronikus berendezéseket hasznosít újra, vagyis dolgoz fel újra. Elolvastam ezt a, az anyagot, és el kell mondjam, hogy mindenképpen fontos az, hogy megértsük, hogy például a mobiltelefonok, amelyeket nap mint nap kezünkben tartunk, igen értékes anyagokat tartalmaznak, arany, plató, platinium, platina és egyéb értékes anyagokat, és ez azt jelenti, hogy az nyersanyagokat ki kell aknázni, ki kell vonni. 20 kiló aranyat vontak ki a mobil telefonokból. Én ezt a kezemben tartottam, nagyon nehéz volt megemelni, egyszerűbb ott hagyni. De a legfontosabb dolog az, hogy az erőforrások hatékonyságát ebből a szempontból fel kell vetni. Ezt a kérdést már nagyon sokszor felvetettem, de nem szabad elfelejteni, hogy a 20. században a az ENSZ adatai szerint négyszeresére emelkedett az lakosság száma a Földön, a CO kibocsátás 17%-kal, és a vízfogyasztás 9%-kal, a hal kitermelés is igen jelentősen emelkedett. Ez azt jelenti, hogy hibás lépéseket tettünk, és másképpen kell most már eljárnunk. Éppen ezért, amióta az elektromos és elektronikus berendezések világában élünk. Ez a javaslat, ami önök előtt áll, és amivel foglalkozni fognak, rendkívül jelentős. A jobb jelentéstétel, a jobb hulladék válogatás, szelektív hulladékválogatás nagyon fontos, és az első olvasat után biztos, hogy nagyon jó termék lesz majd a kezünkben, nagyon jó anyag, amin érdemes lesz dolgozni a második olvasatban, és ezt majd véglegesítjük, és szerintem a végleges változás még ennél is jobb lesz. Köszönöm szépen! Orá. Köszönöm, biztos úr. Most pedig a jelentéstevő Florenc úr kap szót. Köszönöm, Elnök asszony, biztos úr, az utolsó szavai, ami az erőforrás hatékonyságot illeti, nos, ezeket csak támogatni tudom, de a következő hónapokban a döntés középpontjában áll ez, hiszen közös álláspontot kell majd kialakítania, és a tanácssal kell tárgyalnia, és az elmúlt hét hónapban az Európai Tanács még egy fél milliméternyit sem mozdult el, és ez nem a belga tanácselnökségen múlt. Hát ez egy ö, nagy ország és a nagy egység fényében csak azt mondhatom, hogy azok a kollégák, akik most tűzzel vasol ezen jelentés mellett szólaltak fel, jó lenne, hogyha otthon is a kormányaikkal megbeszéléseket folytatnának, és elmondanák nekik, hogy ahogyan múltban ment, úgy nem megy majd tovább. Azt hiszem tehát, biztos úr, hogy a következő hónapba, hónapokban intenzív tanácskozásokat kell folytatnunk, önnek keménynek kell maradni a tanácsra szemben, és még egyszer utánom kell arra, hogy a hulladék politika egy kifejezett tagállami szabályozási őrület alatt áll. De ez kontraproduktív a belső piac szempontjából, sem a fél belső piac, sem az egész belső piac ö, nem jelent problémát, hanem a fél belső piac. Ö, Zéber úr elmondta, hogy még nagyon sok tennivalónk van, de minden esetre jó úton vagyunk a cél felé, és biztos úr nincs kétség a felül, hogy ön feladatát ismeri, kifejezetten kiemelném, hogy ön kifejezetten jól el látja feladatát, mi is erre ösztönözünk egyébként. Köszönöm szépen! Köszönöm. A vitát lezárom. Ma kerül sor a szavazásra 11 óra 30 perckor. Most felfüggesztem az ülést a szavazásig, mely 11 óra 30 perckor kezdődik.